tisztelettel köszöntöm önöket magyarul fogom vezetni az ülést. a napirendi pont értelmében a következő pont közös vita európai globalizációs alkalmazkodási alap és a vállalatok áttelepülése az eu ban. reimer böge jelentése az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevétele belgium textilágazat rország dell és szóbeli kérdés a bizottsághoz a vállalatok áttelepülése az eu ban és az eu pénzügyi eszközeinek szerepe. kérem engedjék meg hogy elsőnek az előadót reimer bögét kérjem fel előadásának megtartására négy percben. kedves kollégák! ma a költségvetési bizottság elnökeként az európai globalizációs alkalmazkodási alapról fogok szólni két esetre tekintettel. Az első belgiumi megkeresések, a másik pedig írországi megkeresés. Mindenek előtt azonban hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy a Költségvetési Bizottság feladata e tekintetben az, hogy a globalizációs alapfeltételeit teljesítik. Ezen összefüggésben hangsúly, hadd hangsúlyozzam még, hogy az elmúlt hónapokban hasonló esetekben a Költségvetési Bizottság és a Foglalkoztatási Bizottság együttműködése kitűnő volt. Igyekeztünk a Foglalkoztatási Bizottság kritikus megjegyzéseit megfelelő módon figyelembe venni, mivel úgy, hogy ugye egy, egy kalap alatt kezeltük ezeket a kérdéseket közösen. A globalizációs alap maximális összege ugye 500 millió euró évente, ezt tudjuk. Ennek célja az, hogy a globalizáció által érintett, elbocsátott munkavállalókat segítse, vagy olyanokat, akiket ugye negatívan érint a gazdasági válság. Az állásfoglalás tervezetben egyértelművé tettük, hogy újra és újra megkérdőjelezzük azt, hogy az európai szociális alap eszközeit a globalizációs alap finanszírozására újra és újra ö, igénybe vették. Biztos úr, azt szeretném, hogy ma erősítse meg újra, hogy ez ezek a kifizetések nem történnek meg. Ezen túlmenően a bizottság azon ígéretét is szeretném ma behajtani, hogy a jövőben nem közösen kezelik ezeket a témákat, hanem eseti jelleggel, hiszen minden esetben máshol van egy kicsit a hangsúly, és egy bonyolult esetet véleményem szerint nem szabadna veszélyeztetni egy másik eset körülményeivel, ami a konkrét ügyeket illeti, a módosított előírások alapján ugye ezek az esetek 2009. május 1 után kerültek benyújtásra, egy körülbelül 24 milliós euró, 24 millió eurós összegről van szó. Ezzel a belga textilágazatot és az írországi komputer számítógépes ágazatot szeretnénk segíteni. Belgiumban 2199 elbocsátottról van szó, textiliparban NAC 2 régiókban történt meg ez a határ mentén erre a belga fél 9,2 millió eurót kért. Írország számítógépgyártás területén nyújtott be ilyen kéréseket, amivel szintén foglalkozunk, majd kiegészítő információval ezt kiteljesítették. 2480 eh, eh, elbocsátottról van szó több ír megyében, középnyugati régióban. Itt eh, az összeg 14,8 millió euró. Intenzív vitát folytattunk e tekintetben Azonban a bevezető megjegyzésemre eh, hadd térjek még vissza. A bizottságot arra szeretném kérni, hogy egyértelműen foglaljon állást ebben a kérdésben, és eh, nagyon fontos az is, hogy az európai költségvetésből eh, fizetendő összegeket, ugye a foglalkoztatási bizottság is napirendre tűzte a plénumot, arra kérem, hogy járjon hozzá ez a jelentéshez. Köszönöm. Köszönöm, Böge úr a következőben öt percben megadom a szót madame pervenche beresnek szerzőnek. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr! A foglalkoztatási és Szociális Szakbizottság úgy gondolta, hogy nagyon fontos megvizsgálnunk a nemzetközi, illetve a széles multinacionális vállalatoknak az áthelyezésének a kérdését. Ugyanis felfigyeltünk arra, hogy milyen fajta nehézségek, illetve ellentmondások születnek akkor, amikor igénybe veszik az európai globalizációs alkalmazási alapot. A szakbizottságunk semmiképpen sem gondolja azt, hogy arra kellene sor kerüljön, hogy megfenyegessék az ír dolgozókat, akár túsz helyzetbe hozzák őket. Kritikus helyzetbe kerültek ők, ugyanis figyelembe véve azt a delokalizációs stratégiát, amelyet a Dell cég folytat. Ugyanakkor azt vettük észre ebben a konkrét esetben, hogy annak ellenére, hogy Barroso elnök úr szeptember 19-én azt jelentette be, hogy 19 milliós erős támogatást fog az Európai Unió folyósítani, nem a Dell cégnek, hanem a Dell által elbocsátott dolgozóknak azért, hogy a váltá, átváltásnak az idő, vagy az átképzésnek az időpontja és tartalma, tartalmasan történet. Ugyanakkor a Dell cég olyan mértékű köt, ö, részvényvásárlással élt, amely lehetővé tette azt, hogy a besorolása ö, a tőzsdéken feljebb lépjen. 50 4 millió er, támogatásra van ugyanakkor lehetőség ahhoz, hogy a Dell céget támogassuk, akkor, amikor az Lengyelországban kívánja a tevékenységét továbbfejleszteni. Ennek alapján küldtünk egy levelet, és erre azt a választ kaptuk, hogy a bizottságtól, hogy a Dell cégnek kettő telephelye lesz arra, hogy ellássa áruval az európai piacot. Ugyanakkor azt vettük észre a Dell cégnek a globális stratégiájában, hogy semmi változás nem következett be. És mit észlelünk még ezen felül? Az, hogy a Dell cégen belül és hát gondoljunk itt most azokra a jogokra, amelyek megfogalmaztattak a szövegek szintjén a szakszervezetek által dolgozókkal kapcsolatosan, nos, ezeket a jogszabályokat a delcég nem tartja be. A Kérdés tehát az, hogy az Európai Uniós támogatásokat, az Európai Uniós költségvetési forrásokat mire használjuk fel. Ott van a gazdaság élénketési programunk, és annak a hatalmas igénye. De mindezen alapján azt észleljük, hogy egy paradoxon helyzet alakul ki, a költségvetési forrásokat olyan tevékenységekre fordítják, amelyek az amerikai cégeknek a tulajdonosait, részvényeseit hozza kedvező helyzetbe, a támogatást gyakorlatilag ők kapják, és az ír munkások látják az egész folyamatnak a kárát, miközben a lengyel dolgozók esetleg ennek a hasznát is élvezik. Tehát ezért van az, hogy fellépünk ezen fellépés ellen, ezen támogatás ellen, és nem az egész globalizációs alkalmazkodási alapot támogatjuk támadjuk meg természetesen, de ugyanakkor, és jelzem ezt is Vida biztos úrnak, mindez oda vezet, hogy fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy a költségvetési forrásokat az EU esetében hogyan vetjük be, hogyan alkalmazzuk arra, hogy a nagy multinacionális cégeket támogassuk. Azt is észleljük, hogy a gazdaság élénkítési program, amely a jelenlegi bizottsági elnöknek a kezdeményezésre hoztunk létre, Bározó úra gondolok, ugye a foglalkoztatást támogatja és azt, hogy a dolgozókat fenntartjuk az állásukban, amennyiben éppen állásban vannak. A bizottság kellő időben két értesült arra, arról, hogy a dennek mi is a stratégiája, hogy két telephelye van Azaz a kialakult helyzetben egy alternatíva adódott. Egyik vagy a másik helyen foglalkoztassák a dolgozókat, folytassák a termelést. Én úgy vélem, hogy a bizottságnak az lett volna a feladata, hogy leüljön a delcéget, azért, hogy a delcéget rávegye arra, hogy az írószági telephelyét alakítsa át, Ugye milyen tevékenységről van szó? Számítógépgyártás, irodai számítógépgyártásról, Írország esetében, Lengyelországban pedig hordozható számítógépekről ö, van szó. Úgy vélem, hogy a bizottság, amennyiben multinacionális cégeket támogat ilyenfajta konstrukcióban, akkor mindenképpen nekünk is szót kell kapnunk, és kell biztosítanunk azt kell, hogy kardoskodjunk amellett, hogy a konzisztencia biztosítassék. Mindez oda is vezet, hogy Mario Monti olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek sokkal inkább proaktívá teszi a közösségi pénzeknek a felhasználását, főleg ilyen delokalizációs kontextusban, és az újonnan felálló bizottságnak is ez lenne feladata, hogy ilyen értelemben tevékenyedje. Nem szabad, hogy az egyik tagállamnak a munkavállalóit kijátszuk a másik tagállam munkavállalóival szemben. Mindez ellentétes lenne azzal a szociális szemlélettel, amelyet a szociálpiacgazdasági filozófiában megjelenni Halusik. megkérem Spidla Vladimir urat a bizottság nevében, hogy tartsa meg hozzászólását. Vážený pane předsedo, vážený... Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt képviselők. Először is meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek, hogy támogatja az bizottság javaslatát az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap eh, mobilizációja lehívása tekintetében a belga textil és a ír számítógépipari kérvények tekintetében. Nos, válaszomban vagy csak költségvetési kérdésekre, illetve csak költségvetési kérdésekre hivatkoznék, mert a későbbiekben hozzászólhatok más kérdésekhez. Az első kérdés a finanszírozás forrására vonatkozik. Arra besz, arról beszélt, hogy nem lehet az ESF, az Európai Szob Szociális Alap az egyedüli forrás. Nos, költségvetési szempontból az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap egy speciális alap, hiszen nincsenek saját forrásai, hanem különböző forrásokból kerül feltöltésre. És a meglévő költségvetés és hozzáférhető költségvetési sorok allokációjával működik, valamint a költségvetési hatóság engedélyéhez van kötve, hogy eseti alapon az igények szerint mobilizálják az alapeszközeit. Valóban úgy áll a dolog, hogy ez idáig technikailag nézve az Európai Szociális Alap volt a finanszírozás fő forrája, forrása, és Jelen ki szeretném hangsúlyozni, hogy kizárólag technikailag volt ez a legfőbb forrása. Azaz másként nézve, az ESF-ben lévő pénz mennyisége nem fog csökkenni. Ez egy alapvető kitétel. Másodszorban, amit felvetett, ez nem kizárólag költségvetési kérdés, hanem döntéshozatali kérdés, hiszen azt kérik, hogy a mobili, az alap mobilizációjára vonatkozó bizottsági kérést külön dokumentumokban nyújtsa be a bizottság. Egy ilyen egyéni megközelítés előnyeit a bizottság jól érti, hiszen ez lehetővé tenni, hogy az érdekek összeütközzenek, és nem lehetne túlszulejteni az alapeszközeit. Másrészt ugyanakkor figyelembe kell venni az új hozzáférhetőségi kritériumokat, amelyeket idén vitattunk meg, és amelyeket a parlament elfogadott. Ezen új kritériumokat figyelembe véve az elkövetkező hónapokban azzal kell számolnunk, hogy jelentősen nőnek majd a pályázatok, és éppen ezért nem hiszem, hogy ha külön nyújtjuk be őket, akkor gyorsabban fel lehet őket dolgozni, de a bizottság minden esetre azt elmondhatja, hogy egy technikai nehézségek és kockázatok ellenére jobb megközelítés az eseti megközelítés, éppen ezért tehát nagy figyelemmel követjük az önök felvetését, és eljárásunkat a következő számviteli időszakban az önök elvárásaihoz fogjuk igazítani. Mindkét esetre esetben biztosíthatom önöket, hogy ez így lesz. A másik kérdés, elnök úr, amely itt felmerült, a következő. A bizottság nagy örömmel veszi tudomásul, hogy a parlament elfogadta döntését, hogy az európai globalizációs kiigazítási alapeszközeit mobilizálják, hogy a Belgiumban, a textiliparban és az ír számítógépiparban felmondott munkavállalóknak ki lehessen fizetni a támogatásokat. Felmerül az a kérdés, hogy lehetőség van-e arra, hogy a relokáció esetében adott támogatást, illetve az állami támogatás ellenőrzését összekapcsoljuk. Nos, a bizottság természetesen a munka helyek relokációjának problémáját látja, de ugyanakkor nem tartjuk feladatunknak, hogy a cégek döntéseibe beleszóljunk, hogyha a közösségi jogban nem ütközik a relokáció akkor a bizottságnak nincsen lehetősége arra, hogy megakadályozza az egyes cégeket, hogy áthelyezik termelőhelyüket, vagy magyarul relokálják termelőhelyüket hogyha a döntés tehát nem ütközik semmilyen jogszabályban, a bizottság nem tudja ezt megakadályozni. Persze a bizottság jól érti, hogy milyen aggályok jelentek meg, hiszen az állami támogatás, esetleg a strukturális alapokból nyújtott támogatás, letelepedési támogatást arra is fel lehet használni, hogy más régiókból elcsábítsuk a cégeket a saját régiónkba. A közösségi állami támogatásokra vonatkozó szabályok célja azonban az, hogy biztosítsuk, hogy a cégek döntéshozatalát befolyásoló szabályok és támogatásokat kizárólag a hátrányos helyzetű régiókban lehessen felhasználni úgy, hogy ez ne károsítsa a többi régiót. A strukturális alapokra vonatkozó és a kohéziós alapra vonatkozó általános szabályok, valamint a 2007-2013-as költségvetési keret szabályai vonatkoznak erre, és segítenek a fenntartható fejlődés kialakulásában a hátrányos régiókban. Az idevágó szabályok alapján a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a projekt befejezése után, illetve kis és középvállalatok esetén három év utánig ellenőrizni kell, hogy a célok betartatnak-e. Hogyha tehát a projekt feltételei megváltoznak, vagy pedig eh, nem veszik figyelembe a szabályokat, akkor a támogatást vissza kell nyújtani, vissza kell folyósítani, és a tagállamoknak az operacionális programok végrehajtására szóló éves jelentésben ki kell térniük erre. Ezen felül a bizottságnak ebben az esetben a többi tagállamot is értesítenie kell. A 2007-2013-as időszakban egy új szabályt is bevezettünk, amelynek célja az, hogy azon cégek, amelyekre kötelezően vonatkozik a támogatások visszatérítésének kötelezettsége. Nos, tehát az ilyen cégek ne kaphassanak támogatást. A 40-es cikk, 40-es pont, az iránymutatások 40-es pontja pedig azt mondja, hogy a támogatást csak akkor lehet átadni, hogyha a projekt vége után még 5 évig fennmarad a befektetés. Hogyha pedig a projekt vége után három évvel befejezik a tevékenységet, akkor vissza utani, utáni támogatást. Összességében tehát mindent megteszünk azért, hogy biztosítsuk, hogy a visszaélések ne történhessenek meg. Ezeknek a szabályoknak tehát az a célja, és nem más, hogy megakadályozzuk, hogy a cégek azt a helyet válasszák ki letelepedésüknek, ahol a legmagasabb támogatást adják, hiszen a támogatás sok tényező közül kizárólag egy kell, hogy legyen, amely a cégek relokációját befolyásolja. A szakképzettség, az adók, a földrajzi elhelyezkedés és a bérek általában nagyobb szerepet játszanak. Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy teljesen világos, hogy amikor az európai pénzeszközök felhasználásáról van szó, és helyes egyébként, hogy stratégiai szinten vitázunk erről a kérdésről, nos tehát amikor ezen pénzek felhasználásáról van szó, nagyon szigorúan kell felügyelnünk a szabályosságot. Az európai globalizációs alap pénzeszközeit egyébként pedig az elbocsátott munkavállalóknak fizetik ki. Mind Belgiumban, mind Írországban, vagy bármely más tagállamban, amely kérvényezi ezeket az eszközöket. A pénzeszköz, ezt ki szeretném hangsúlyozni, nem a cégeket gazdagítja, hanem az elbocsátott munkavállalókat. Nem a cégeket. Spidla úr, most pedig a képviselőcsoportok nevében felszólalások következnek elsőként elisabeth morin chartrier asszonynak adom meg a szót másfél percben. Monsieur le Président. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, hadd térjek vissza azon esetekre, amelyekkel foglalkoznunk kell az európai globalizációs alkalmazkodási alap keretében. Természetesen a szemünk azokra a dolgozókra kell, hogy irányuljon, akiknek az alkalmazhatóságát kell biztosítani egy olyan kontextusban, amely a válságnak a kontextusa a gazdasági fejlemények között. Hadd térjünk vissza arra az esetre, amelyről Bereszasony beszélt a Dell cégnek az esetéről. Írországban irodai számítógépet állítanak elő hatalmas mennyiségben. Akkor, amikor ö, Lengyelországban a cég szintén gyártásba lendül Lengyelországban, mégpedig hordozható számítógépen, is ezt a bizottságnak a támogatásával teszi. Ezt azért teszi, mert hogy a piaci kereslet az ilyen irányba mutat, és így módon próbálják biztosítani azt, hogy az ír cégnek a tevékenységétek a hanyatlása, az a céget is magával sodorja. Ezek azok a nehézségek, amelyekkel szembesülünk akkor, amikor arra törekszünk, hogy az ír dolgozóknak az állását biztosítjuk. A munka csoportunk, amelyik a globalizációs alapnak a kérdéseivel foglalkozik, megvizsgálja esetenként minden egyes ügyet, és ezen fellépésnek a keretében azt fogalmaztuk meg, hogy nagyon lényeges, hogy a bizottság mindegyes támogatott vállalatnak az esetében, az legyen az bármilyen telep, hely, akár európai szinten, akár pedig regionális szinten, minden szempontot vegyen figyelembe. Nem szabad az, hogy az európai támogatási politikákat arra használják fel, hogy azok az eredeti célját, céljaitól eltérnek, és bumerang hatást gyakorolnak a dolgozókra. Azt szeretnénk, hogyha sokkal nagyobb ébesikkel figyelnék a folyamatot, pedig a kezet, kezetén már. Köszönöm, asszonyom. Következő hozzászóló másfél percben, nyomatikusan mondom, másfél percben, mert be kell tartanunk az időt, nagyon hosszú az este, és rendkívül sok felszólaló van. Allen Kelly urat kérem, másfél percben. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. 2009. január 8-án a Limnich Tripereri területén Írország középnyugati részén hatalmas változások történtek. A, a Dell elhagyja a munkahelyek, elbocsát embereket, több mint két ezer embert is történelmi változást idézel ezzel. Az EU a globalizációs alapja a gazdaságilag sérülékenyek támogatását irányozza előre. A 14,8 millióról szavazva holnap az emberek érdekét kell, hogy figyelembe vegyük. 2400 emberről van szó, akiknek az újrakezdését támogatjuk ebből az alapból. Az újraképzést támogatjuk, illetve az új elhelyezkedést támogatjuk. Ezzel az a tény, hogy a Dell munkatársai itt jelen vannak ma este a vita során mutatja, hogy milyen nagy érdeklődésre tart számot ez a kérdés, és hogy milyen fontosnak tartják a Dell munkatársai, hogy segítsük őket. 18 hónap alatt lehet ezeket a pénzeszközöket elkölteni, és felszólítom Koklen vállalkozási minisztert Írországban, hogy személyesen interveniáljon. Ez a tisztességes munkából élő emberek illeti ez a pénz, Cochlan miniszter, kérem, mindenképpen használja fel helyesen ezt a pénzt, és meg szeretném köszönni a kollégák támogatását, és természetesen, hogyha más ilyen helyzetek jönnek létre, akkor ott is támogatást kérünk, mondjuk az ESZAK Technics nevében. Szóló Marian Harkin asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Első észrevételem az, hogy az európai globalizációs alap a szolidaritás jelét adja az európai állampolgárok és államok között. Másrészt ír képviselőként nagyon örülök annak, hogy az elbocsátott delmunkások legalább most lehetőséget kapnak arra, hogy a jövőbe is tekinthessenek. Ugyanakkor, ahogy Ellen Kelly mondta, nagyon fontos biztosítani, hogy a programok, képzési programok megfeleljenek a munkavállalók igényeinek, mint egy eh, mérték utáni szabva legyenek az igényeikre, és nagyon fontos, hogy minden támogatás az ő igényeiket szolgálja. Végezetül pedig a parlament szerepét szeretném kihangsúlyozni, hiszen vannak nagyon súlyos kérdések, a munkavállalókat nem tettük túlszá, és el akarjuk fogadni 14,8 milliót. Ugyanakkor a bizottságnak biztosítania kell, hogy koherens az európai iparpolitika, és nem a shareholder value-t, a részvény értékét fogják figyelni. Következő hozzászóló Mária Cornelissen asszony. Másfél percben. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Elnök úr, Írószág kérvénye bij de sluiting van haar Ierse vestiging heeft een aantal vragen aan het licht gebracht. Írószág kérése az volt, hogy uh, valami támogatást kapjon erre a problémára. Hiszen, hogyha egy országban bezár egy üzem, ugye gyakran előfordul az, hogy egy másik országban aztán újra nyitja a termelést. A Dell pár évvel ezelőtt telepedett meg Írországban, most ott bezárja kapuit, és nyit egy új üzemet Lengyelországban újra állami támogatással. Időközben az ír munkanélküliek számára az a helyzet, hogy nem az üzem fizeti a munkanélküli pénzeket, munkanélküli segélyt, hanem a globalizációs alapból hívnak le pénzeket. Ez nem igazán koherens megoldás véleményem szerint a foglalkoztatás politikában. Hány munkahelyet teremtettek ezzel? Nagyon sok pénzt pumpáltunk bele ugye, ezekbe a cégekbe. A kérdés az, hogy a tagállamok hogy gondoskodnak arról, hogy összefüggő, koherens politika legyen. Hogy tudjuk garantálni azt, hogy támogassa a munkavállalókat ez a rendszer. Köszönöm. Ilga Figueredo asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr biztos úr. Nos, mindenképpen arra van szükség, hogy az európai delokalizás politikát felülvizsgáljuk. Az európai delokalizás alkalmazása alap csak egy pótszer ahhoz, hogy orvosoljuk azon munkásokat, akik a multinacionalisoknak a tevékenységéből adódóan kárvallatoká lesznek. Ugyanakkor ez alapra szükség van, mert így módon tudjuk biztosítani az új fejlesztési, fejlődési ö, politikákat, illetve a szociálpolitikát itt tudjuk teljesebbé tenni. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a DEL munkásait nem szabad, hogy kettős hátrányos helyzetbe hozzunk. Egyrészt a szociális dempingnek a kárvalóti lesznek, és azon nyereségre való törekvésre, amelyet a Dell cég valósít meg akkor, amikor Írországban áttelepíti a tevékenységét Lengyelországban. Úgyhogy támogatjuk ezt a jelentést, de szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság további válaszokkal szolgálna. A politikák változnak. Meg kell, hogy oldjuk a multinacionalis cégeknek a hatékony ellenőrzését, és arra kell kell, hogy helyezzük a hangsúlyt, hogy hogyan lehet újabb állásokat létrehozni. Percben Sean Kelly úr. Eh, eh, Köszönöm szépen. Hadd adjak hangot én is a véleményemnek itt a parlamentben. Hadd szóljak pár szót a munkanélküliekről, Nagyon fontos, hogy Európa segítse ezeket a bolgárokat, ezeket a munkavállalókat, és köszönöm is mindazt, amit tennek. Két kollégára hadd hivatkozzak még elődeimre akik bevezették ennek a témának a tárgyalását. A bizottság két fő módosítást tett, amelyek nagyon fontos szá, fontosak voltak számunkra. 50-50 százalékos -50 finanszírozást biztosítanak a 35-65-ös helyett, ezen túlmenően 1000-ről 500-ra csökkentik a számadatokat, ezzel hozzáférhetőek a támogatások még két dolgot hadd tegyek hozzá, két ilyen csapdát. Az egyik az, hogy a két éves átmeneti időszakot szerintem egy három évesre kellene kiterjeszteni, hiszen nagyon sokan átképzésen vesznek részt, ami három évig tart. Aztán a hatályba lépés dátuma is kicsit elhalasztásra kellene, hogy kerüljön. Mindenek tükrében még két dolgot hadd mondjak el. Az emberek nagyon hálásak mindazért, ami történt, reményt adtak nekik, szolidaritásunkról tettünk bizonyságot. Ez az alap jól kerül felhasználásra, és nem kételkedem abban, hogy ez lesz a legjobb alap, amit az Európai Bizottság valahogy a rendelkezésünkre bocsátott. Köszönöm. Következő hozzászóló Frederik Darden úr, másfél percben. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Sok mindenről szó esett, ugyanakkor az Európai Globalizációs Alkalmazkodás Alap kettő nagy gondolatot fogalmaztat meg velem. Az Európai dolgozóknak tudniuk kell, hogy az Európai Unió kiáll mellettük olyan nehéz pillanatokban, mint amelyeket jelenleg is megélünk. Egy, kettő, az a tény, hogy Belgiumot kiemelték, mint a szociális partnerek közötti ö, párbeszédet biztosít ország nagyon fontos tényező. Ugyanakkor sajnálatosan egyéb mozanatokat is meg kell említenem. Nehéz gazdasági helyzetben van Európa, és ebből adódóan a szociális válság is fokozott. A különböző támogatási eszközöknek a kérdése megkérdeztetett többek között a Dell cég esetében is csatlakozom ahhoz a gondolatsorhoz, amelyet kolléganőm Petrás Verez fogalmazott meg. A költségvetési tételeknek az átcsoportosítása mindenképpen biztosított kell, hogy legyen többek között a szociális alapnak az igénybe vételével a strukturális alapoknak a forrása nem olyan magas mértékű, mint az kívánatos lenne, mégis azokat arra kellene felhasználni, mert ezeket a forrásokat, amelyekre hivatottak úgy vélem, hogy az európai globalizás alapfelhasználása tekintetében a bizottságnál vémi nyitottság is megvaló, megfogalmazódik, és ez lehetővé teheti azt, hogy az európai szociális alapokat tekintetben vegyek igény. Köszönöm, Derden úr. Úgy látom, hogy Thomas Hendel úr nincsen jelen, ezért a következő hozzászóló Ivo Bellet úr, másfél percben Thanks very much, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden. Egy strukturális megjegyzésem had legyen. Nagy öröm számunkra az, hogy ez a projekt ma bemutatásra került, holnap elfogadásra került, de persze el lehet javítani. A, ez az egész alap néha sajnos mellélő a célnak mert a lejárás nem igazán megfelelő. A munkavállalók ugye elvesztik a munkahelyüket, ilyenkor gyors támogatásra van szükségük, és gyorsan kell munkát találniuk. Ez sajnos nem megy mindig, mivel nem reagálunk elég gyorsan. Ez különösen az idős munkavállalók esetében problematikus, hiszen gyorsan kell, hogy reagáljanak, reagáljunk ilyen esetekben. A globalizációs alap nem igazán rugalmas, és hogyha valaki ugye elveszti a munkáját, akkor sajnálatos módon hogy ha nem szerepel a listán a cégük, akkor nem kap ilyen támogatást. Nap mint nap szembe kerülünk ilyen helyzetekkel, ilyen történetekkel, olyan munkavállalók, akiket nem támogatnak, és olyankor nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért nem támogatjuk pont önöket. Konkrét megoldásra van szükség, jobb megközelítésre, gyorsabb megközelítésre annak érdekében, hogy eredményt érünk el. Köszönöm. Másfél percben Markus Pieper úr. Nagyon köszönöm, elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim. A globalizációs alap segíti az embereket abban, hogy, hogy Európa szociális oldalát is lássák. Európa azonban megvizsgálta a Dell lengyelországi helyzetét is, nagyon magas értékben engedélyezett támogatásokat a Dellnek, mivel ugye a regionális gazdaságot fejlesztik ezzel. Felmerül így aztán joggal a kérdés, hogy adó pénzekkel, adó forintokkal tényleg ilyen jellegű konkurenciát kell teremtenünk az EU-ban. Szerintem nem ilyen támogatásokat székhely áthelyezéskor vagy termelés áthelyezéskor nem kellene kifizetni. Ezen túlmenően lenne még egy közvetlen kérdésem a bizottsághoz. Ebben az 54 millióban van-e lengyel pénz, mondjuk az európai strukturális alapból? Biztos úr, miért nincs egyértelmű állásfoglalás ezügyben a bizottság részéről. Felkérem, felszólítom a bizottságot arra, hogy a vizsgálati kötelezettségét vegye ezen összefüggésben komolyan. Termelés áthelyezéskor az EU-n belül nem szabad, hogy európai pénzeszközöket fizessünk ki. Amit a biztos úr is elmondott, az csak egy kitérő válasz volt, elbújik a lengyel kormány jelentése mögé, és nem vizsgálja meg azt, hogy az európai strukturális alapokról szóló rendelet betartásra került-e.

súlyosan értette, érintette és érinti a az acélipart és vasipart. Galatiból jövök, és nagyon nagy mértékben sújt minket Galatiban a válság. Az Európa Globalizációs Alkalmazási Alap rövid távon segítséget nyújthat az elbocsátott munkásoknak, de ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a nehéziparnak a beruházásait kellene támogatni a vállalkozásoknak a szintjén, így tudjuk védeni a munkákat. Köszönöm, asszonyom. Következő hozzászóló szintén egy percben Crowley úr. Thank you very much, Mr. President, and like my colleagues, I want Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek és a bizottságnak a munkáját a e tekintetben. Biztos hogy valószínűleg emlékszik arra, hogy amikor egy kollégámmal januárban összeültem vele, hogy megvizsgáljuk a Dell-es dolgozók helyzetét. Azt hiszem egyértelmű az, hogy európai szinten mit tudnánk tenni az emberekért. Nagyon fontos az, hogy a politikáink központjában az ember, az emberek legyenek, az ő védelmüket biztosítsuk. Nagyon fontos, hogy az Unió gyorsan tudjon reagálni. Személyesen is köszönetet szeretnék mondani a biztos úrnak az aktív részvételéért, nem csak itt a parlamentben, hanem ott, hogy elutazott velem Limerickbe is a helyszínre. felhívnám a kollégák figyelmét arra, akik gyakran bírálják ezt az eszközt, hogy a globalizációs alap igenis pozitív eszköz az Unió számára. Ha vala, ugye vissza kell, azt kell látnunk, hogy ha valakinek halat adunk, azzal nem segítünk rajta, hálót kell a kezébe adni, hogy megoldja a problémáit, és erre nagyon jó a globalizációs alap. Következő hozzászóló szintén egy percben, Madame Schröter. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Visszatérnék röviden biztos úr második állásfoglalására. Ő azt mondta, hogy a céges döntéseket nem tudjuk befolyásolni. Ez nem igaz, hiszen a támogatások fizetésével vagy nem fizetésével igenis befolyásoljuk a céges döntéseket. A parlament éppen ezért, amikor a rendelet tárgyalásairól volt szó akkor megvitatta a székhely áthelyezés, termelés áthelyezés kérdését, de sajnos a parlament is meghajlott a cégek elől, sajnálatos módon az EPP részvételével, és csak egy öt éves érték szerepel a strukturális alapokban, de hát ez egyáltalán nem elég, különösen ha megnézzük a támogatások méretét. Az zöldek voltak az egyetlenek, akik kimondták azt, hogy legalább tíz évre van szükség, a rendelet ezen részében, ahol a, amiről a biztos úr is beszélt, tehát hogyha egy cég korábban székhelyet vált, termelési helyet vált, akkor vissza kell fizetni ezt a támogatást. Köszönöm. Köszönöm. Két hozzászólásra van még időben lehetőségünk. Madame Skridlevska asszony és Madame Béres asszony. Egy-egy percben. Madame Skridlevska. Poprzez uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do... Elnök úr, az Európai Unió gazdasági nehézségek előnéz, elé néz a globális gazdaság változásai okán. Nem csak a pénzügyi válság eredményei ezek, és éppen ezért fontos, hogy fellépjünk a globalizáció negatív hatásai ellen. Köszönhetően a globalizációs kiigazítási alapnak mind az ír del munkavállalók, mind a belga textilipari munkatársak új munkát találhatnak. A globalizációs alap feladata az is, hogy új munkahelyekhez segítse az elbocsátott munkatársakat. Ez az unió szociális politikának a része. Az a tény, hogy a Dell egy alacsonyabb munkabérű országot keresett, és Lengyelországban, Locban találta meg ezt a munkahelyet. Nem öm, példátlan, és öm, így ugyanakkor 2000 új munkahely jött létre Lengyelországban, is ez dinamizálja majd a feltételeket. Uh, Madame Beres, egy percben kérem, in one minute please. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr hagyj biztosítsam Krale, kedves kollégámat, hogy a szakbizottságunk nem kérdőlezte meg az Európai Globális Alapnak a hasznosságát. Úgy gondoljuk, hogy ugyanakkor lehetőség van arra, hogy optimalizáljuk a felhasználást, és mint hogy biztos is utalt rá, mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy a shopping, az üzletszerű keresése gyakorlatilag indul meg, hogy hol lehet legtöbb és legjelentősebb támogatásra szert tenni. Úgy véljük, hogy hogy ezzel kapcsolatosan fontos lenne megtudnunk azt, hogy ön biztos úr mit fog mondani az utódjának, mert a Dell konkrét esetében pontosan látjuk azt, hogy megvan az a veszély, hogy a felhasználása nem a célszerűségnek megfelelően történik, és nem azokra a konkurens a versenypolitikára. Most a két záró felszólalás következik. Megadom a szót Spidla úrnak a bizottság nevében, majd végül Böger Reimer úr fog szót kapni. Spidla úr. Kérem. Dámy a pánové, Hölgyeim és uraim, elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Úgy hiszem, hogy ezt a vitát akképp foglalhatom össze, hogy két kérdést, vagy két csapás irányt emelek ki. Az egyik irány azt mondja, hogy az EGF jól működik, tehát az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap jól működik. Ugyanakkor vannak lehetőségek arra, hogy optimalizáljuk a pénzeszközök felhasználását. A időzítés kérdését felvetették, ám azt hiszem, hogy ez a kérdés meghaladott, hiszen a tagállamok azonnal felléphetnek, és később kérdez, kérvényezhetik a átadott támogatási pénzeszközöket az alapból de nyilván van itt mit finomítani. Ezen felül pedig az alap speciális költségvetési sorban való feltüntetésének kérdése is felmerült. Amikor ezt az alapot létrehoztuk, ez a megoldás nem tűnt kivitelezhetőnek, mégis működik az alap. Ezért úgy gondolom, hogy minden releváns kérdést fel kell vetni, azért, hogy jobb megoldásokat keresünk, mint amelyeket idáig alkalmaztunk. Mindez azonban semmilyen kétséget, a kétség árnyát nem vetheti az alap idei működésének sikere tekintetében. A második csapás iránya vitának komplexebb volt. A relokáció kérdésével foglalkoztak a felszólalók, a subsidy shopping, tehát hol adják a legnagyobb támogatást című társasjáték kérdésével foglalkoztak a felszólalók, és valóban nagyon komplex kérdés ez. Helyes, hogy a kérdéseket megvitatjuk nyílt és átlátható légkér, légkörben, figyelembe véve és soha nem figyelmen kívül hagyva, hogy melyek a tények. A Dell ügyben a tények a következők. És a tényeket figyelembe kell vennünk. Az első tény, melyet ki szeretnék hangsúlyozni, a következő ne az általános vélekedéssel szemben az OECD-re hivatkozok, az termelési egységre jutó bérköltségek sokkal magasabbak, mint Írországban. Tehát a lengyelországi bérköltségek nem alacsonyabbak, mi több magasabbak, mint az írországi egyegységre vetített bérköltségek. Ezt azt hiszem, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni e kérdés megvitatásánál. Egyszerű persze mindig egyszerűsítéseket végezni, anélkül, hogy ismernék a konkrét helyzetet, de még egyszer mondom, hogy ezek a tények. A tények pedig makacs dolgok. Ezért tehát alaposabban el kell gondolkoznunk az összefüggéseken. De van itt még egy kérdés, mégpedig konkrétan a Dell kérdése. Valóban úgy áll a dolog, hogy a Dell 1991-ben kezdte Limerickben termelést. 18 évvel ezelőtt. Az is igaz, hogy semmilyen fajta európai támogatást nem kapott a Dell ehhez a termeléshez, legalábbis ilyesfajta információval nem rendelkezem, bár nem zárom ki, hogy regionális alapból kapott valamilyen támogatást, hiszen a 90-es években nem azon módszerek alapján ítéltük oda a támogatásokat, mint ma. Tehát erre vonatkozó információval egyszerűen nem rendelkezünk. Az a döntés pedig, hogy Lodzsba helyezik át a termelőhelyüket, 2007-ben született meg a Dell vezetőinek fejében. Az állami támogatásként bejelentett lengyel támogatást 2007. decemberében bejelentette irányunkban a lengyel fény. Lengyel fél, tehát ez nem a strukturális alapokból származó pénz. Ebben az esetben lehet, hogy nem minden esetre igaz ez, de ebben az esetben, ahol 50 millió erről van szó, nagyon figyel, nagy figyelemmel vizsgáltuk meg a dossziét, és megvizsgáltuk a munkaerőpiacra való kihatását ennek a döntésnek. A bizottság következtetése az volt, hogy a két lépés között, ahol ilyen hatalmas időbeli különbség van, nem mondhatjuk azt így, oksági összefüggés áll fenn. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy nem volna szükség arra, hogy újton újra megvitassuk az európai költségvetésből fenntartott alapok működtetését is. Nagyon fontos, hogy minél nagyobb költségvetési koherenciára törjünk. Ennek fényében a Dell ügy egy nagyon jó kiváltó ok volt, és remélem, hogy ezt a vitát tovább folytatjuk a jövőben is. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy elgondolkozzam hangosan is akár önökkel ezen nagyon fontos kérdésekről, például a globalizációs alapműködéséről, és annyit szeretnék még mondani, hogy politikai, szakpolitikáink végrehajtásában mindig felmerül a veszélye, hogy a lehívott pénzt nem a legmegfelelőbben használják fel. Ez egy inherens veszély. Ez a kockázat nem eridikálható, nem szüntethető meg. Mint mondottam, inherens. Ezért tehát fontos, hogy a már bevett elveket és gyakorlatokat is folyamatos ellenőrzés tárgyává tegyük, és megfelelő lépéseket tegyünk megfelelő irányban. Úr, következő az előadó Reiner Bőke úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer azt szeretném elmondani, hogy a Költségvetés és a Foglalkoztatási Szakbizottság együttműködésében az elmúlt hónapokban igyekeztünk minél jobban felgyorsítani az eljárást. A Foglalkoztatási Szakbizottság vélekedése, illetve állásfoglalás alapján, mely egy külön bizottságot állított fel, megvitatva ezt a kérdést, és mindezzel az érintett munkavállalókat és természetesen családjaikat akartuk szolgálni. Másodszorban el kell mondanom, hogy természetesen a több éves pénzügyi keret és az új instrumentumok áttekintése során meg fogjuk vizsgálni az európai globalizációs és alkalmazkodási alapműködését, egyébként minden alapműködését, hatása tekintetében, igazgatása tekintetében, valamint az egyes intézményi együttműködés tekintetében nemzetállam és európai szinten és arról is gondolkozni fogunk, hogy az ESF-fel, tehát az Európai Szociális Alappal való együttműködést hogyan lehet még hatékonyabban kialakítani. Úgy gondolom, hogy minden irányban nyitva kell lennünk. Ami a pénzügyi finanszírozási forrásokat illeti, biztos úr, technikailag nézve teljesen igaza van. Ami az Európai Szociális Alapból való fizetési meghatalmazás kérdését illeti, de végezetül mégiscsak azt szeretném, hogy a kötelezettség és a kifizetés összefüggése mind a strukturális alapban, mind a szociális alapban az összköltségvetés szelleme szerint működjön, hiszen elfogadhatatlan, hogy a ellenőrző és menedzsment rendszerek hiányossága alapján szétcsúszson ez a két tétel, és ilyen módon az alapokban mondjuk folyamatosan eh, egy pénz marad meg, amelyet nem átgörgetnek, hanem különböző kiegészítő programokat finanszíroznak vele. Ami pedig a támogatási jogról mondatokat illeti, ezt is megfontoljuk. Ugye a Nokia, Bohum, romániai telep, bohumi telephelyéből eh, költözik át Romániába, itt is felmerül ez a kérdés, de mindent elmondva nagyon meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan néz ki a bizottság, és a tagállamok jelentési kötelezettsége között a kapcsolat. Néha az a benyomásom, hogy itt ez úgy működik, mint a halászati kvóták ellenőrzése során, az egyik a másik fele söprögeti a maradványokat, illetve a hiányokat, és nem egy igazán hatékony rendszer működik. Úgy hiszem, hogy ezeket a kérdéseket intenzíven kell vitatárgyával tennünk, és biztosítanunk kell, hogy a bizottsága megfelelő szabályokat legszigorúbban betartsa és ennek megfelelően lépjen fel. Végezetül pedig azt szeretném kérni, hogy holnap mindenki szavazza meg a globalizációs alap mobilizációját. Köszönöm. Ezzel a vitát bezártam, bezártuk, holnap kerül szavazásra szor. A következő napi rendi pont, hölgyeim és uraim, szóbeli kérdés a bizottsághoz, 2010-re tervezett Euromed szabadkereskedelmi térséggel kapcsolatos helyzet üdvözlöm tajani biztos urat megadom a szót a szerzőnek vital morales úrnak.